Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Kedves kollégák, én azt szeretném, hogyha mindenki elfoglalná a helyét. un ordre du jour particulièrement chargé. Mert eléggé tele van a napirendünk. Et donc, avec votre accord, j'ouvre la séance. És ha megengedik, megnyitom az ülést. Je vous prie d'excuser notre rapporteur général. José Manuel Fernández és eh, az epp és kollégák egy kongresszust tartanak Madridban. Je voudrais m'assurer que l'agenda est approuvé. A napi rendet elfogadjuk, és eh, önöknek azt is jelzem, hogy a, a Budzs Libe, tehát a költségvetés és a Libe közös ülésünket október 20-én kedden 14 óra 15 perckor tartjuk. És az októberi 19-i trilógusról kell most, kellene most beszélnünk. Ugye már említettem, hogy a főraportőrünk nincs most jelen, de a négy prioritásunkat ő annak idején elmondta, tehát a migrációval kapcsolatos változtatásokat, illetve az ügynökségek is ide tartoznak, ugye. A második elem az a Horizont 2020-as, valamint a Connecting Europe Facility eh, programokban történt csökkentések eh, visszacsinálása, ha úgy tetszik, eh, és azt mondta José Fernández, hogy az ifjúsági munkanélküliséggel külön foglalkozni kell, ez a harmadik, a negyedik pedig a többéves pénzügyi tervben a rugalmasság, illetve a kifizetések, eh, amelyek gyakorlatilag kötelezettségvállalások, ezeket eh, be kell tartani. A luxemburgi miniszter említett egy ötödik prioritást, ami pedig az, hogy a több éves költségvetési tervnek a plafonjait be kell tartani, tiszteletben kell tartani, eh, és van néhány a negatív tartományba tartozó tétel is, ez különösen nehéznek ígérkezik majd, fájdalmasnak, ha úgy tetszik, megerőltetőnek, a, majd a további tárgyalások során. Gerard Döprének adnám meg a szót, aki a többi fejezet raportőre, majd Geyer úrnak, aki az ügynökségek témájának raportőre. Mind a ketten részt vettek a trilógus tárgyalásain. Döpré úr, ön kap szót. Köszönöm, elnök úr. Viszonylag röviden össze tudom foglalni azt, amit hallottunk ott. Ön is összefoglalta a többi fejezettel kapcsolatos prioritásainkat. Gyakorlatilag a tanácselnöke mindössze annyit mondott, hogy az 5%-os állománycsökkentés az a pénzügyi, többéves pénzügyi keretnek a része, tehát ők emellett nagyon kitartanak, ami azt jelenti, hogy az összes intézménytől elvárják, hogy az állománycsökkentést, a létszámcsökkentést végre hajtsák, és ez azt jelenti, hogy vannak nézeteltérések köztünk a tanács és a bizottság között, és ugye a mi részünkről az a probléma, hogy mihez képest kell az 5%-ot csökkenteni. Ez, ez kényesnek ígérkezik a trilógus során is, mert valahogyan át kéne vinnünk a mi álláspontunkat, miközben a tanács az ehhez nagyon ragaszkodik. Köszönöm. Tehát önök ugye arról győzködték a tanácsot, hogy a parlament betartja a kötelezettségvállalásait, ugye? E, igazándiból nem próbáltam győzködni őket, hanem e, elmagyaráztam, hogy máshogy látjuk a dolgokat, és hogy e, határozottan kiállunk az álláspontunk mellett. Én elmagyaráztam, hogy milyen problémák vannak, és tartottam magam a mandátumhoz, amit kaptam. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, én is rövidre foghatom a mondandómat. Én úgy képzeltem el, hogy az első három oldalú egyeztetés alkalmával megpróbálunk egy technikai találkozót szervezni, ezt ennek megfelelően kommunikáltuk is a soros elnökség felé. A technikai találkozó azt jelenti, hogy olyan kérdéseket tárgyaltunk, amelyeket, vagy tárgyalnánk, amelyeket külön lehet választani a tárgyalások fősodrától, a luxemburgi soros elnökség eh, még nem döntött erről, hogy elfogadják ezt az ajánlatot, vagy sem, nem is dönthetnek egyedül nyilvánvalóan. Ha nem fogadják el ezt az ajánlatot, akkor ezek a tárgyalások igen átfogóak lesznek, és néhány ponton nem is tudjuk elválasztani a kérdéseket egymástól, a migrációs csomagot például nem tárgyalhatjuk anélkül, hogy beszélnénk a, azokról a költségvetési vonzatokról és erőforrásokra vonatkozó vonzatokról, amelyek a Frontexre és az Európolra is hatással lesznek. Ez egy könnyítés lenne, hogy ezeket a technikai kérdéseket külön tudnánk megtárgyalni, de meglátjuk majd, hogy a tanács elfogadja ezt a javaslatot. Még egy dolgot szeretnék mondani a tárgyalásokkal kapcsolatosan úgy gondolom helyén való volt, és ragaszkodunk továbbra is ahhoz a pozíciónkhoz, ahhoz az álláspontunkhoz, hogy a különleges eszközök, vagy rendkívüli eszközök a többéves pénzügyi kereten belül kell, hogy helyet találjanak. Ennek megfelelően szavaztunk, illetve döntöttünk a költségvetési tervezetünkről is, de hogy a tanács tekintettel arra, hogy az Európai Unió milyen hatalmas feladatok előtt áll, hajlandó-e a saját álláspontjából engedni, hát azt majd meglátjuk. Ez nyilván nem is annyira a mi érvelésünk pontosságától függ, hanem attól, hogy a tagállamok mennyire szenvednek a jelenlegi helyzettől, és hát itt a soros elnökség viszonylag határozottan fogalmazott. Úgy emlékszem, azt mondták, hogy a feladatok finanszírozása az egy dolog, de nyilván be kell tartani a költségvetési fegyelmet is. Ezzel világosan utaltak arra, hogy jelen pillanatban úgy tűnik nem hajlandóak a tagállamok a több éves pénzügyi kereten túl erőforrásokat biztosítani. A bizottságtól érkező módosítási tervezetek kell való tekintettel végül egy olyan helyzet alakul majd ki nyilvánvalóan, ahol el kell gondolkodnunk azon, hogy mely prioritásokhoz ragaszkodunk és melyekhez nem. Erre fel kell készülni, nem most azonnal és nem is nyilvánvalóan, de egyszer majd el kell gondolkodni azon, hogy melyek azok a prioritások, amelyekhez ragaszkodunk, és melyek azok, amelyekhez nem. Donc, ce trilogue a été en quel... Köszönöm. Tehát ez a trialógus az igazándiból egy bemelegítés volt majd a, az egyeztető tárgyalásokra, és nyilvánvaló, hogy ez, ez lesz majd a sorsa a 2016-os költségvetésnek. Ez a költségvetés, ez nem teszi lehetővé, hogy a 2016-os kötelezettségeinket teljesítsük, ami, ami ugye azt jelenti, hogy nem fog hirtelen leállni a bevándorlás, és ez viszont feltételezné, hogy a közel-keleti biztonsághoz szükséges pénzek rendelkezésre kell, hogy álljanak, és megfelelő szinten kell a Szaharától délre fekvő afrikai területek fejlesztését is támogatni, illetve vissza kell küldeni azokat a migránsokat, akik nem menekült, nem kapnak menekült státuszt. Nem tudom, önöknek is az a benyomása, de szerintem a költségvetésünk a vállalt kötelezettségekhez képest már, mint amiket az állam és fők, állam és kormányfők mint kötelezettségvállalás tesznek, szerintem a kettő nem nincs összhangban egymással. Ennek fényében mondom azt, hogy majd az egyeztetés, a conciliation az, az különösen nehéznek ígérkezik, és ott azt gondolom, hogy kicsit puhítanunk kell a másik felet, ami valószínűleg roppant nehéz feladat lesz. Nos, akkor a, az első trialógus, tehát akkor ezzel letudtuk. Most megadom a szót a bizottságnak, aki ismerteti. Merci, euh, président. Euh, donc je vais présenter les, les points. Köszönöm, tehát én a kettes költségvetés módosítási levélről fogok beszélni, és angolul fogom folytatni. A múlt héten mutatta be ezt a bizottság. Ez gyakorlatilag eh, újból és újból megjelenő módosító levél, mert a mezőgazdasági költségvetéseket ilyenkor, költségeket ilyenkor frissítik, és sokkal pontosabban tudjuk becsülni az adatokat a jövő évre vonatkozóan. Ez az év még valami miatt fontos, és ebben a levélben ez szerepel is. A legfrissebb csomagoknak a költségvetési következményeiről van szó. Ezeket a csomagokat szeptemberben jelentették be a menekültügyi válság miatt. Hadd kezdjem az általános bevezetővel, és utána megyek a részletekbe. Először a migrációs csomagról beszélnék. Ebben a módosító levélben a bizottság azt javasolja, hogy meglévő intézkedéseket erősítsenek meg. 1,5 milliárd euróról van szó kötelezettségvállalási előirányzatokban. Ez a menekültügyi válság kezelését érinti. Tehát mondom, még egyszer másfél milliárd eurós növekményről van szó a kötelezettségvállalásoknál. De van még 40, 140 millió, ami a humanitárius segítségnyújtásra félretett előirányzatokra hoz kerülne, a sürgősen felmerült helyzeteket, igényeket orvosolnánk vele, különösen a szomszédos országokban. Van egy öt fő intézkedést tartalmazó csomag, erről majd mindjárt beszélek. És három konkrét kiadás növekszik, 1 milliárddal, 300-zal és 80 millióval a kötelezettségvállalásoknál, és 700, illetve 70 millióval a kifizetéseknél. Az öt intézkedésből az első az a sürgősségi segítségnyújtás megerősítése, a menekültügyi bevándorlás és integrációs alapból, valamint a belső biztonsági alapból. Ezek az intézkedések 94 millió euróra rúgnak kötelezettségvállalási szinten. A második intézkedéscsoport a relokációs csomag intézkedéseihez tartozik, és a tanácsnak itt két különböző döntése is született. Eredetileg, illetve kiindulásként 40 ezer személy relokációjáról volt szó az Európai Unión belül, tehát az áthelyezésről, és ehhez aztán még hozzáadtak 120 ezer főt, tehát összesen 160 ezer főről van szó. Az ehhez kapcsolódó erők, előirányzatok a bizottság javaslatai szerint 2016-ra a következők 890 millió kötelezettségvállalási előirányzat 2017-re. Aztán a harmadik dolog a Frontex. Itt 70 milliós növekményről van szó az operatív tevékenységek finanszírozásában leginkább a visszatérítés, és az, hogy együttműködjenek a tagállamokkal a hotspotok működtetésében. Mondom még egyszer, hogy 70 milliós növekményről van szó kötelezettségvállalásokban. Aztán a három tűzvonalban dolgozó ügynökség, a Frontex, az EASO és az Europol tevékenységét támogatja a növekmény, illetve a személyzet létszámának a növelését plusz 120 fővel. Ez 2016-ban várható és a költsége ennek a három ügynökségnél kb. 60 millió euróra rúg. Végül pedig a bizottság azt is javasolja, hogy legyen egy 310 milliós növekmény, ez gyakorlatilag kiegészíteni a, a menedékcsomagot 190 millióval, a, az e, visszafordításra vonatkozó intézkedéseire 38 millió, és a határkomponens esetében pedig 82 milliós növekmény lenne. Ezek a további összegek lehetővé teszik, hogy megerősítsék a befogadó rendszereket, a, azon tagállamok, ahol most példanélküli ugrott a migránsok száma, és hatalmasan nőtt a benyújtott kérelmek száma tehát a migrációs nyomást kezelni kell ott, ahol azonnali lépésekre van szükség a külső határokon. Mivel a hármas főcímben a plafont már teljesen kihasználtuk a 2016-os költségvetés tervezetben, a bizottság azt javasolta, hogy a rugalmassági eszközt mozgósítsuk, ezt föl lehet használni a jelenlegi több éves pénzügyi keretek között. És a 120 millió, ugye, amit az eredetileg a rugalmassági eszközön keresztül kértünk, az ehhez hozzájön. Összesen tehát minden másfél milliárd euróra rúgna a rugalmassági eszközön keresztül mozgosított összegek mértéke azon túl, ami már eddig elérhető volt. Csak hogy példát mondjak az erőfeszítésekre, azt mondanám, hogy 2015 és 16 között a mozgósított összeg körülbelül 2 milliárd euró lesz. Ez gyakorlatilag a duplája annak, amit eredetileg terveztek a harmadik fő cím, illetve a negyedik fő cím alatti intézkedésekre és a menekült válság menedzselésére. Tehát ez a 9,2 milliárd egyébként tartalmazza a, az afrikai alapot is, az Európai Fejlesztési Alapból jön itt a pénzek egy része. Most pedig hat, térjek rá a levél a mezőgazdasági részére, ugye ez a szokásom, minden évben, minden ősszel. Azt javasolja a bizottság, hogy sürgősségi intézkedéseket fogadjanak el. Ezeknek az értéke körülbelül 700 millió, euró, 300 millió fedné le a tejipar ideiglenes intézkedéseit, valamint a sertéshús ágazatban néhány intézkedést, és a gyümölcs, illetve zöldség ágazatban befogadott támogató intézkedéseket, ezt az orosz embargó miatt, ezeket az orosz embargó miatt fogadták el tehát a 2016-os költségvetés tervezethez vetve a költségvetés tervezettel vetve össze, amelyet ugye májusban nyújtottunk be, majdnem 700 milliós az eltérés. És ami az előirányzatokat illeti a 2016-os költségvetésben, van jó hírem is. A jó hír az, hogy a bevétel ami ugye a vámokból jön, alacsonyabb volt 2015-ben a vártnál. És ez azt jelenti, hogy ez a bevétel, ami a kiadások egy részét fedezni, 1,1 milliárd euróval több, mint amivel a költségvetés tervezett készítésekor számoltunk. A tolmács javítja magát, tehát a becslés volt alacsonyabb, és a gyakorlatban több forrás érkezett be. Az előadó folytatja, ez lehetővé teszi, hogy mm, javaslatot tegyünk az mvg ra tehát a mezőgazdasági garancia alapra, mert itt 77 millióval kevesebb szinten tartunk, mint a 2016-os eredeti költségvetési javaslat. Mindezek ellenére egyébként, hogyha mindent beszámolunk a mezőgazdaságba, ott tartunk, hogy 660 millió, millió euróval több van ebben a borítékban, fogalmazunk így, mint az eredeti javaslat szerint lett volna a költségvetés módosító levélben vannak még további javaslatok is, ezeken is gyorsan végig szaladnék. Először is van egy 5 milliós növekmény, mindenféle díjakat és kötelezettségeket fedezünk ebből az Európai Befektetési Bank felé, az új kis és középvállalkozások felé megvalósuló kötelezettségek miatt, ugye vannak olyan termékek, amelyeket az FC keretei között ők is igénybe vehetnek. Ez tulajdonképpen ideiglenes lépés, mert később majd a felhasználók fogják a díjakat is fedezni a, a jövőben később. A bizottság azt is javasolja, hogy a becsült költségeket, kiadásokat csökkentsük a nemzetközi halászati megállapodások esetében, valamint az élelmiszer és takarmányprogramban, mind a kettő a kettes főcím alatt van. Mindenütt magasabb volt az előrejelzés, mint a tényleges kiadás. A bizottság ezen kívül azt is javasolja, hogy hajtsunk végre egy 23 millió értékű növekményt, a, jövedelm, a személyzet jövedelme kifizetésében, már ami a kötelezettségvállalásokat illeti, ez a bizottságnak teszi lehető, hogy magasabb százalékban töltse be a betöltetlen álláshelyeket. Tehát a foglalkoztatási ráta ö, közelebb kerülne az eredeti tervhez. A költségvetést az általában 3,4%-os eh, foglalkoztatási hiányjal számolták, és az 5%-os személyzet csökkentés miatt egyre jobban érződik, hogy gyorsan megüresednek a helyek, és ezért szeretné a bizottság hatékonyabban felhasználni a strukturális terveit szeretné csökkenteni a betöltetlen posztok számát. Persze ez előirányzatokban is változást von maga után, de szükség van erre ahhoz, hogy a migrációs helyzetet kezelni lehessen, és hát egyáltalán szükséges, hogy a bizottsági szolgálatokat megerősítsék, amelyek az első sorban érintettek és a tűzvonalban dolgoznak a módosító levél még egy technikai kiigazítást is javasol. Gyakorlatilag csak szerkezeti kiigazításról van szó. Az energiafelügyeleti szervek együttműködésért felelős ügynökségről van szó tehát, de mondom még egyszer, hogy csak a terv struktúrájának a változtatása történik meg. A módosító levél összesített hatása a következő, 1 milliárd 70 millió euró kötelezettségvállalási előirányzatokban 2016-ban, és a kifizetési előirányzatok esetében 9%, 900 milliós növekedés van. A bizottság reméli, hogy az egyeztetés során majd a módosító levél tartalmát figyelembe veszik a felek már arra a tapasztalatra építünk, ami a korábbi hét módosítás idején összegyűlt. Köszönöm. Köszönöm ezt a pontosítást. Alapvetően megértettük a kettes költségvetés módosító levélnek a főbb vonalait. A raportőrünk is, a fő, fő raportőrünk is részt vett ebben a folyamatban Döpré úr kért szót. Geyer úr? Döpré? J'avais noté Monsieur Döpré, mais... Felírtam Döpré urat. Én azt gondolom, hogy a következő évi költségvetés raportőreként Geyer úrnak kéne eh, először beszélnie. Eh, ugye precedens, precedens az övé. Nagyon kedves öntől, nem is jelentkeztem volna még szóra, de ha már ilyen kedvesen megkérnek, hát akkor nem tudok ellenállni a kísértésnek. Ähm, Egyrészt tehát olyan módosításokat láthatunk, amelyek a költségvetésben tükröztetik azt, amiről politikai értelemben már döntöttünk. Hogyha az áttelepítésre gondolok például, ez olyasmi, amit támogat a parlament, és ez nem csak egy nagyon fontos politikai döntés, hanem olyan döntés is, amely megköveteli, hogy pénzt mobilizáljunk a megvalósításhoz. Ilyen értelemben ez a módosítás teljesen helyes, helyén való, de azt mutatja ismét csak, hogy egyelőre a feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi vonzat jóval meghaladja mind a bizottság, mind a tanács eddigi javaslatait. Végezetül tehát a tanácsnak el kell mozdulni, mozdulni eddigi álláspontjáról, hogy a saját döntéseit komolyan veszi, akkor az általa jelenleg támogatott költségvetési tervezettel nem jut messzire, nem jutunk messzire. Nyilván fontos lenne tudnunk, hogy a tanács mikor fogja kiigazítani az álláspontját, hiszen csak akkor tudjuk megkezdeni komolyan a tárgyalásokat. Tehát csak akkor lehet szó komoly tárgyalásokról, hogyha a tanács a saját maga által meghozott döntésekhez igazítja a költségvetési álláspontját. Egy kisebb részletkérdésem lenne, illetve egy olyan, amely a DAB 8-asra vonatkozik. Kicsit meglep engem az, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a Frontexnek kell a hazatelepítéseket vagy kiutasításokat intéznie. Ez idáig ez nemzetállami feladat volt, ha a német jogszabályok alapján nem ismerik el egy menekült, menekült státuszát, akkor a német hatóságoknak kell finanszírozniuk azt, hogy az illető személy visszajusson a hazájába. Nyilván nem vagyok szakértője a témának, és nem ismerem részletesen a jogalapot sem, de hát elméletileg nyilván mondhatjuk azt, hogy a tagállam EU-s pénzeket is igénybe vehet ahhoz, hogy visszajuttassa hazájába ezt az illető személyt. Nem tudom, mennyire jó ötlet, hogyha a nemzetállami feladatokat egyszer csak EU-s pénzekből finanszírozunk a szubszidiaritás szempontjából és a feladatmegosztás szempontjából, vagy kompetenciák megosztása szempontjából ezt nem tartom talán olyan szerencsésnek, de talán nem kellene fennakadni az ilyen apróságokon, ez is igaz. De hát miért a Frontex? Az ügynökségek jelentéstevőjeként én ugyan nem ellenzem az ügynöksége költségvetésének növelését, ha annak megfelelő indoka van, de ez ebben az esetben nem igazán a Frontex feladat körébe tartozik. És ha mégis oda tartozna, akkor lehet, hogy a Frontex feladatkörét és az erőforrások biztosítását is újra át kellene gondolni, mert elvileg nemzetállami feladatról beszélünk, másrésztről viszont a bizottság azt fontolgatja, hogy különböző költségvetési sorokat megnövel, erre a feladatra hivatkozva, úgyhogy számomra nem világos még itt az érvelés, azért egyelőre nem tudom ezt ilyen formában támogatni. Ezzel kapcsolatban azt gondoltam, hogy itt ez a hotspotokra vonatkozik, ugye? Ez a visszatérítés, illetve e, kiutasítás. Ez így van? E, valójában mindkettőre, e, elnök úr, és nem tudom, most akarják, hogy válaszoljak rá, vagy később? Elnézést, majd akkor később egy kicsit. A másik problémás pont a következő. Kicsit bonyolult a helyzet, mert hétfőn este azt mondja nekünk a tanács, hogy a költségvetési fegyelem fontos, és aztán a bizottság közé teszi a nyolcas dabot. Ha megnézzük a számokat, akkor ez a nyolcas dab azt jelenti, hogy örvendetes módon többletbevételekre számíthatunk, 9,8 milliárd euró nem, 9,4 milliárd euró magasságában javítja magát a felszólaló. Ez tehát más szóval azt jelenti, hogy ebben a költségvetési eljárásban a pénzhiány nem lehet gond a tagállamok számára. Ha jól értem mindezt, akkor ez ugye azt jelenti, hogy az Európai Bizottság túl pessimista volt a becslései kapcsán. A 2015-ös költségvetésre vonatkozólag tehát 9,4 milliárddal több lesz az EU bevétele, mint ahogyan eredetileg gondoltuk, és ezt a pénzt most a tagállamok rendelkezésére bocsátjuk. Ennyiben lehet csökkenteni a tagállamok hozzájárulását. Nyilván mind a 28 pénzügyminiszter rendkívül módon örül majd ennek a hírnek, de hát mit csinálunk ezzel? A mozgástérrel elvileg most további feladatokat lehetne finanszírozni ezzel a pluszbevétellel, tehát a költségvetési fegyelem érve, amelyel előállt a tanács hétfő este, azért ebben a kontextusban nem annyira áll meg. A világ tele van dogmákkal, ezt is tudjuk, a tanács egyik legfőbb dogmája az MFF felső határának betartása, értem is, hogy ez miért van így, értem, hogy tekintettel a brit belpolitikai helyzetre ez ott egy még keményebb dogma, mint máshol, de tekintettel ezekre a rendkívül magas bevételekre, amelyekre nem is számítottunk, mondhatnánk azt, hogy hát a tagállamoknak most jóval több pénzük van elvégezni a feladatokat, mint korábban. Ezt is fontos lenne a politikai megfontolásainkban szem előtt tartani. Hálás lennék azért, hogyha részletesen elmondaná, hogy ez a 9,4 milliárd euró hogyan is tevődik össze pontosan, miből áll, milyen részösszegekből. Pré úr. Köszönöm, eh, elnök úr. Az első dolog az, hogy örülök összességében, eh, nem úgy, mint a másik ügyben. Eh, az, hogy nőtek a kötelezettségvállalások és a kifizetések is E, és hogy a bizottság ilyen javaslatokat tesz a kettes költségvetési módosítóban, mint ahogy mi tettünk annak idején. E, tehát egy irányba haladnak a dolgok, e, az, az jó dolog még, hogyha esetleg az, összességek, az összegekben nem is feltétlenül értünk egyet. Lehet, hogy egységfrontot tudunk alkotni így mégis a költségvetési hatóság másik ágával szemben, tehát ott lesznek azok a kötelezettségvállalások, amelyek kellenek, különösen például a hármas fejezet vonatkozásában, ami a humanitárius támogatásokat is tartja, örülök az agrárfejezetnek is. Azt gondolom, hogy erőink összefogása pozitív eredményt fog hozni. Vannak azonban kis kérdések, amelyeket feltennék a bizottságnak a, a hármas fejezeten belül van a relokalizáció kapcsán, tehát a 120 ezer ember relokalizáció kapcsán, ugye ott van a 6 ezer eurós, illetve az 500 eurós tétel fejenként, ami, ha jól értem, akkor ez csak 120 ezerre vonatkozik az 500 eurós összeg, a 120 ezer emberre, és nem a 40 ezerre korábban, mert ott már korábban született döntés, ugye, ha jól értem mi indokolja azt, hogy a 120 ezer relokazációnájánál 500 eh, eurót eh, adunk a tagállamoknak az áttelepítés költségére, még a másik 40 ezernél nem. Eh, tehát milyen oka van annak, hogy ez a különbség előállt? A második kérdés ez egy olyan vitára vezet vissza, amelyet valójában már lefolytattunk, és Geyer úr is utalt rá, ez a Frontex teljesen egyértelmű, és a bizottság be is vezette, be is jelentette már, hogy a e, visszaküldések esetében a Frontexnek egyfajta kezdeményezési joga lenne, ami egyelőre nincs meg, tehát meg kell találni a jogalapot erre. E, meglepett engem az is, hogy a, honnan fogjuk eh, finanszírozni, nevezetesen az Arifból a eh, kiutasításokat. Az a 30 millió, amit eh, kérnek kötelezettségvállalásban, illetve a 17 millió, ami kifizetésben került benyújtásra, mint igény, a 18.03.02-es sorból kerülne kifizetésre, ami meg meglepő, mert a legális bevándorlás támogatása és a harmadország, harmadik országból érkezettek integrálása sorol, sorból származna ez. Tehát ugyanazt a költségvetési sort használják arra, hogy integráljuk a harmadik országokból származókat, mint ugyanazt a költségvetési sort használjuk, egyrészt integrációra, másrészt pedig kiutasításra. Ami, ami azt jelenti számomra, hogy ezt a ezt a költségvetési sor címet talán meg kellene változtatni. Ehm, és itt most nem magát a lépést eh, kérdőjelezem meg, hanem itt a jogalapról beszélek, illetve az alkalmazott mechanizmusról. Van egy harmadik kérdésem. A bizottság hozzájárulásairól nem beszélt a MADAD alap finanszírozásáról. Ez egy olyan alap, amely az Európai Uniós költségvetésből táplálkozik, egyrészt, másrészt pedig a tagállami költségvetésekből megvannak-e a megfelelő költségvetési eszközök arra, hogy ezt az alapot feltöltsük. E, azt gondolom, hogy igen, de nem vagyok benne biztos, tehát kérem mutasson hogy hol vannak ezek a pénzek. Az utolsó kérdés pedig az, hogy a Törökországgal folytatott tárgyalások keretén belül ugye ott eredetileg egy egymilliárdos milliárdos plusz összegről volt szó, most eh, pedig azt hallom, hogy legalább 3 milliárd kell a megállapodáshoz, és ez a 3 milliárd, ha jól értettem a török álláspontot, az plusz ahhoz képest, amit az előcsatlakozási alapból egyébként is kapnak. Tehát eh, ez eh, a három milliárd ez honnan jön, hogyha megállapodunk a törökkel? Eh, hol fogjuk ezt mobilizálni, ezt az összeget? Ez eh, a 2016-os költségvetésből jön, vagy eh, van egy külön finanszírozás? Tehát a kérdés az az, hogy számíthatunk-e arra, hogy a 2016-os költségvetéshez eh, hozzá akarnak tenni egy 3 milliárdos kötelezettségvállalást. Eh, Tornvalc út következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit elkéstem, úgyhogy az eszmecsere egy részéről lekéstem a bizottság örömhírét, evangéliumát nem tudtam meghallgatni. Úgyhogy lehet, hogy valami olyat kérdezek, amiről már beszéltek. Úgy érzem, nagyon furcsa nulla játszma ez, nullás játszma ez, mert a bizottság mindig jön valami negatívval. Ha megnézem a számadatokat, akkor a jövőben felmerülő strukturális problémák kezelésére eleg, elégnek kell, hogy legyenek ezek. De mégsem leszünk képesek ezt megoldani. A fennmaradt felhasználatlan pénzeket nem lehet felhasználni erre? Ez az egyik kérdésem, és van még kettő. Ha jól értem, akkor a ágazat is megkapná a saját részét, de ezt a ha kiveszik, akkor mat, bizonyos fajta matematikai képlet alapján kezdik el ezt szétosztani, ami nem oldja meg az eredeti, az embargó által felvetett problémát. És még egy kérdés. Két nappal ezelőtt láttam valahol, hogy túl sokat költünk a halászatra. És az összeg, amit láttam, az valami rettenetes volt, 600 millió, vagy én nem is tudom. Tehát ezt olvastam a sajtóban, a halászati megállapodásoknak voltam időnként árnyékeló adója, és azt hiszem, hogy akkoriban e, igazam volt, vannak olyan dolgok, amik megtörténnek végül, bebizonyosodnak. Én akkor azt mondtam, hogy ez túl-túl drága, és most aztán tessék, itt van a rettenetes számla, megjött a végösszeg, akkor kérjek ezzel kapcsolatban pontosítást. Maragál úr következik. Csak egy nagyon rövid megjegyzést fűznék hozzá, elnök úr. Döpré úrhoz hasonlóan szeretnék én is szólni erről az EU és Törökország között ti megállapodás kapcsán. Láttuk, hogy Merkel kancellár, a, ugye a tanács és a bizottság elnöke összeül gyakorlatilag, mintha a palotában üldögélne a trónján, ez egy nagyon beszédes kép volt. Gyakorlatilag a hármas korona alatt most akkor megoldják a költségvetési problémákat is. Ami különösen aggaszt engem ebben az egész javaslatban, hogy az eszmecserén, eszmecserén napirendjén szerepelj, szerepeljenek a menekült intézkedések költsége, illetve a csatlakozási tárgyalások újraindítása Törökországgal, és így tovább, ezek szerintem különösen kényes és problematikus ügyek. Végül pedig egy rövid megjegyzés a mezőgazdaságról. Azt akartam még elmondani, hogy a jelenlegi adminisztráció alatt azt látjuk, hogy tulajdonképpen csak a szétosztás mindennek a háta mögött meghúzódó logika, nincsen semmi fajta valódi politika, amely a kapot át átstruktúrálna. Ez abszurd. Köszönöm. Si, Monsieur Colmel. Colmel úr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Rengeteg érv elhangzott már. Nagyon sajnálatos, hogy Gayer kolléga az imént elment, mert én igazat akartam neki adni, és ezt most nem hallhatja. A nagy válsághelyzet mellett azért egy költségvetés politikai lehetőség is felkínálja magát, a legtöbbünk számára váratlan hír az, hogy 9,4 milliárd euró plusz bevételünk lesz. A bizottságtól a következőket kérdezném. Nem tudná elképzelni azt, hogy észszerű módon ezt a pénzt most ne a hagyományos eljárás szerint jutassuk vissza, ne jutassuk vissza a hagyományos eljárás szerint a tagállamoknak, hanem inkább ennek legalábbis egy nagy részét használjuk egyfajta tartalékként, azért, hogy meg tudjuk oldani ezt a hatalmas feladatot, amely egyébként a jövőben valószínűleg még nagyobb erőforrásokra tart majd igényt. Nyilván annak nem lenne értelme, hogyha ezt az összeget elapróznánk, és apránként erre-arra elköltenénk, hanem egy politikai tervre van szükség. Az emberek, akik Európába érkeznek, nem azért jönnek ide, mert kedvük tartja, mert utazgatnának egy kicsit, hanem azért, mert rosszul megy a sorok ott, ahol eredetileg élnek. De a humanitárius segítségnyújtás előfeltételezi azt a gazdasági erőforrás, azokat a gazdasági pénzügyi erőforrásokat, amelyeket segíteni tudunk. Németországban az aktuális számok szerint évente legalább 10 ezer euróra van szükség egy menekültre vonatkozólag. Ugyanezzel az összeggel azonban a régió közvetlen közelében lehet olyan központokat létrehozni, amelyel, ahol ezzel az összeggel 10-20 emberen is lehet segíteni. Tehát jó lenne, hogyha mielőbb egy európai stratégiát hoznánk létre, amelyel nem csak a tüneti kezelés válik lehetővé, hanem az okokat is felszámolhatjuk. Hogyha ezt sikerül elérni, akkor szerintem az európai polgárok szívéből szólnánk ezzel. Tudom, hogy Németországban, az én hazámban legalábbis jelen pillanatban nagyon robbanékony a hangulat, és nagyon sajnálnám, hogyha ez a feszültség az egész Európai Unióra átterjedne. Ezért költségvetési szakbizottságként szerintem mielőbb azt kell kérnünk az illetékes szakbizottságoktól, hogy egy ilyen politikai koncepció kidolgozásának lássanak neki, másrésztről nekünk meg kell kérnünk az Európai Bizottságot, hogy költségvetési szempontból legyenek előrelátóak, és hogyha megszületik ez a koncepció, akkor legyenek meg már ehhez az erőforrások is, amelyek szükségesek lesznek. Köszönöm. Isabel. kollega. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Ugye azt mondta, hogy a módosító levéllel elégedett, mert a korábbi szavazatainkkal egy irányba mutat. Ami azt jelenti, hogy a fél munkát már elvégeztük. Tehát ez tényleg jó hír. Ami a menekülteket illeti, a, ott tényleg a, tárgyalásokat kell folytatnunk a, a trilóguson, oda kell figyelni a, az ifjúsági garanciára, illetve a, a Horizon 2020-ra. A, a bizottság egyébként nem pont erről a költségvet, erről a menekültcsomagról szavazott, ami egy kicsit aggaszt. Van egy javaslatom az ügynökségekre vonatkozóan is. A bizottság úgy szavazott, hogy az EASO-nál eh, nagyobb, eh, nagyobb eh, munkaerő bevetésére van szükség, míg a Frontexnél nem, de nem akarjuk a bizottságot félrevezetni, és azt a benyomást kelteni, hogy teljesen egyállásponton vagyunk az ügynökségekkel kapcsolatban. A nagy számokban igen, de az ügynökségi kérdés az nem oldódott meg, különösen a személyzeti kérdéseket illetően szocialista álláspont az, hogy eh, tartjuk magunkat ahhoz, amit itt a bizottságban megszavaztunk. Ez behető ajánlásnak is, erről azonban majd nyilván a tárgyalásokon beszélnünk kell. Ezt a problémát érdemes tehát a másik félnek is E, tudomásul venni. Ami pedig a DAB 8-at illeti, szerintem az a következő napi rendi pont, e, tehát akkor beszélnék róla, amikor majd ténylegesen erre rátérünk. Köszönöm, más nem kért szót. Egy kérdésem nekem is van, mondja az elnök. Gyakran hallunk arról, hogy fel kell lépni a migráció okaival szemben is, ez felve, ugyanis megvan az a félelem az emberekbe, hogy gyakorlatilag végtelen ez a menekült áradat. amennyiben olyan költségvetést akarunk, amely eredményeket hoz, az eredmény az kell, hogy legyen, hogy leáll ez a beáramlás, és amikor a, az állam és kormányfők arról beszélnek, hogy létrehoznak határőr, illetve partiőr állásokat, akkor ezt figyelembe veszik-e már a három milliárdon túl is, amiről ugye itt szó volt, Maregál úr is beszélt erről, és azt hiszem, hogy Merkel asszony is beszélt Mogherini asszonyjal erről, tehát figyelembe veszik-e ezeket a potenciális kiadásokat. És valóban itt történt egyfajta delegációja a feladatköröknek. A bizottság úgy tűnik, hogy elfogadja a mi szakbizottsági szavazásunk eredményét. Ott a Horizont 2020, illetve a Connecting europe vannak még problémák. Jó lenne, hogyha a bizottságot követné a tanács is, és jó lenne tudni, hogy mit szól a tanács a kettes költségvetés módosító levélhez. Akkor most átadom a szót a bizottság képviselőjének. Merci, président. Je vais, je vais essayer de répondre. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok akkor válaszolni a kérdésekre Először is aláhúzom azt, hogy nagyon nagy az átfedés a között, amit önök megszavaztak a 2016-os költségvetéshez, mint módosításokat, és a mi javaslatunk között, tehát a kettes költségvetés módosító levél tartalma között, ahogy az már itt is elhangzott, tehát van egy jelentős konvergencia, jelentős számú témában. Akkor most válaszolnék a feltett kérdésekre. Geyer úr kérdést tett fel a Frontex szerepével kapcsolatban. Igaz, hogy és akkor most inkább angolul beszélek, mert angolul jobban jönnek a szavak, mint franciául. Tehát a visszatérítések, illetve a visszatében Frontexnek nincsen kezdeményezési joga. A Frontex kísérő intézkedéseket hozhat, amelyekkel a a menekült jogot nem kapott embereket visszaküldhetik, akár repülőgép, charterrepülőgép járatok szervezéséről van szó. Tehát a menedékjogot nem nyert személyek visszatérítésében, visszaküldésében a Frontex segítséget nyújthat, mégpedig jelentős segítséget Juncker úr már bejelentette, hogy a Frontex hatásköreit érdemes lenne felülvizsgálni, a bizottság erre vonatkozóan majd javaslatot tesz az év végéig. Nyilván ez egy jelentős felülvizsgálatot tesz szükségessé, eh, hogyan tudja kiegészíteni a szuverén tagállamok fellépését a Frontex. De alapvetően itt arról van szó, hogy egy hatékony és hatásos kollektív választ akarunk adni erre a kihívásra. Ez tehát a magyarázata annak, hogy a költségvódosító levélben miért tábláztunk be további forrásokat. Ami pedig a menekült kihívás többi aspektusát illeti. Dupré úr feltette a kérdést, hogy ebben a levélben a kettes e, csomaghoz hozzá igazítjuk el számokat, és valóban itt a 110 millió az erről szól, tehát e, annak idején a 40 ezer ember vonatkozásában az relokalizációs költségeket nem vettük figyelembe, ez kerül most kiavításra. Ami pedig a költségvetési sor nevét illeti, nos, a költségvetés szerkezetének figyelemmel kell lenni a végrehajtásra is, és bizonyos rugalmasságra van szükség akkor, amikor új dolgok merülnek fel, tehát az, hogy integráció, befogadás vagy éppen visszaküldés, eh, eh, itt a probléma az, hogy eh, azonnali lépésre volt szükség. A, költség, a bizottság azzal érvel, tehát, hogy gyors reakcióra van szükség, és amennyiben nem így jártunk volna el, akkor a költségvetés végrehajtása lett volna bonyolultabb. Döpré úr, Döpré úr meg szeretné ön szakítani, és egy további kérdést tenne fel, tessék. Azt gondolom, hogy értem én ezt az érvet, amit Prezán úr előadott, és tulajdonképpen tiszteletben is tartom, amit megkérdőjelezek, az az, hogy ez a konkrét költségvetési sor, e, ugye egyrészt beszél az integrációról, másrészt pedig a kiutasításról, a visszaküldésről. E, nem ugyanaz a logikája a két dolognak. Azt gondolom, hogy e, más költségvetési sornál ez logikusabb lett volna. Ez egy furcsa lépés volt, nekem legalábbis furcsának tűnt. Nos, Frezen úr kap szót ismét, hogy folytathassa. Azt gondolom, hogy ezt a vitát esetleg majd eh, mi ketten később megbeszéljük, és eh, bevonva esetleg azokat a kollégákat, akik, akik eh, a költségvetés végrehajtásáért is felelősek. Nos, Nem tudom, hogy a DAB 8-asra most reagáljak, nem, akkor arról majd később lesz szó. Fölírtam a kérdéseket, de akkor majd később válaszolok rájuk. Elnök úr, ön pedig azt a kérdést tette fel, hogy a költségvetés módosító levél az valójában már tartalmazza-e az új Frontex határőrök, illetve parti őrség alkalmazottak toborzásának költségét. Nem, ez még nem így van. A bizottság hamarosan benyújtja az erre vonatkozó erre vonatkozó jogalkotási javaslatát. De ez sürgős, mondja az elnök, mert látjuk a televízióban a képeket, és látjuk azt, hogy naponta hányan lépik át a határt. Ebben önnek igaza van, elnök úr, és ezt a sürgősséget mindenki látja. Olyan feltételeket kell létrehozni, amely lehetővé teszi, a jelenlegi jogszabályi keretek között a jobb együttműködést. A Frontex eh, éppen ezért eh, fogja átvenni a tagállami szakértők egy részét, tehát fog kapni tagállami szakértőket, mert eh, így lehet a, a szakértelmet a határra koncentrálni, és így tudunk erre a migrációs nyomásra a lehető legmegfelelőbb módon reagálni. Ami pedig az ügynökségek szerepét illeti, Gárdia Szabalasszony megjegyzését feljegyeztem, tehát hogy nem rendeztük még el az ügynökségek helyzetét. Én megértem az önök problémáját ezzel ezzel kapcsolatban. Nyilván majd külön erről tárgyalnunk kell, ahogy ezt talán Geyer úr is javasolta, illetve a tanácssal is fel lehet venni a kérdést, vagy az egyeztetés előtt, vagy pedig annak során ami a Törökországnak esetleg járó 3 milliárdot illeti. Ez még egy vitatott kérdés, tehát nyilvánvalóan nem tudtuk ezt még beépíteni, mert a tanács sem döntött erről. Az egyértelmű, hogy a politikai akarat a Törökországgal való együttműködés megerősítésére megvan, mert Törökország fontos szereplője a migránsválságnak, az biztos, hogy a, a Madad alap, ami ugye reményt jelent arabul, tehát a Madad alap az egy olyan 500 milliós tételt jelent. Ez é, é, ugye törökök azt kérik, hogy eh, egyrészt a pénzek eh, az IPAN felül, tehát az előcsatlakozási alapon felül járjanak, illetve eh, szó van arról, hogy az EU-s pénzek mellé a tagállamok is adjanak külön pénzeket. Ez a Madad alap egy, egy eszköz lehet erre, az európai költségvetési források becsatornázására, illetve a tagállamiak befogadására is szolgálhat, és amennyiben a 3 milliárdról megegyezés történik, akkor akkor ez rendelkezésre áll ez, a, ez az alap, de nyilván ezek a dolgok az elkövetkezendő napokban, hetekben dőlnek el. Torvalds úr megemlítette a, a sertéshús ágazatot, illetve az annak járó tárgyalást. Nos, a módosító költségvetési levélben egyelőre 29 millió szerepel. A bizottság figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, és amennyiben szükséges, akkor erre megfelelően reagálunk. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy egy évvel ezelőtt volt már egy vita arról, hogy hogyan reagáljunk az orosz embargóra, és a bizottság akkor egy másik költségvetés módosító levélben javaslatot tett a költségvetési átcsoportosításra, Eh, akkor is felmerült a kérdés, hogy elégséges-e az összeg, illetve a krízis eh, tartalék az elégséges-e. Nos, eh, a végén kiderült, hogy elég volt a tartalék, sőt, valójában egy alul végrehajtás következett be, tehát nem lett elköltve az összes pénz tavaly. A bizottság egyelőre úgy gondolja, hogy ebből az összegből sikerülni fog, a jelenleg rendelkezésre álló információk birtokában sikerülni fog eh, ezt a, ezt a, ezt a problémát kezelni. Tessék, elnök úr, köszönöm. Köszönjük Preza úrnak. Persze beszéltünk a Frontexről. Júliusban néhányan jártunk Szicíliában, eh, és a libés kollégákkal beszéltünk erről Strasbourgban. Engem megrázott az, amit Szicíliában láttunk. Az a meglátásom, hogy a Frontex igazándiból mindössze csak statisztikát vezet, megfigyel. Tehát azt figyeli meg, hogy hányan jönnek be illegálisan a határon, és ténylegesen nem reagál. Mert az összes tényleges jogosultság az a tagállamoknál van. Tehát amennyiben e- megerősítjük a Frontexet, akkor ezt is figyelembe kell venni, és kell egy parancsnoki struktúra is, vagy kell egy hatóság, amely ezeket a döntéseket meghozhatja. Nyilván erről még beszélni fogunk, de hát ez egy precedens nélküli válság, és itt most a kétségeinket tudjuk kifejezni azzal kapcsolatban, hogy erre milyen a költségvetési válasz születik a kettes levélben, bár az már önmagában ugye egy előrelépés, mégis az a meggyőződésem, hogy rendkívüli eszközökre van szükség, összegekre akkor, hogyha a ennek a kívásnak meg akarunk felelni, és ezeket a pénzügyi eszközöket nem látom egyelőre a költségvetésben. Tehát az állam és kormányfőknek meg kell érteniük, hogy milyen nagyságrendű horderejű ez a probléma. Akkor most beszéljünk a nyolcas költségvetés módosításról. Ott is megfogalmazódtak mindenfajta remények, és felmerül a tagállamok közti teher megoszlásának kérdése. Ehm, Geyer úr és Kolmeyer úr is egy nagyon szép álmot fogalmaztak meg, nem tudom, Freza úr e, e, ezt a reményt, ezt életben tudja tartani. Köszönöm, elnök úr. Nos, én átvenném a nyolcas e, költségvetés módosításnak a főbb tételeit. Ez is egy ismétlődő módosítás, az évnek ebben az időszakában jellemzően benyújtjuk. A saját források számítása megtörténik, és így az a koeficiens is megvan, hogy mennyit kell a tagállamoknak befizetni az EU-s költségvetésbe. Idén a költségvetés módosítás három fő komponensből áll. Az első költségvetési hatás szempontjából a legnagyobb. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a megmaradt egyenleget, tehát az előző évből megmaradt egyenleget használjuk föl. Bizonyára emlékeznek, hogy a kiigazítások miatt a 2014-es egyenleg ből még maradt az ÁFA, vagyis a HÉA és a GNI alapú hozzájárulásokból, illetve a hat tagállam által befizetett összegek ugye kihasználták azt a lehetőséget, hogy a nagyobb kifizetéseket 2015-re halasszák, a nagyobb fizetéseket, és ezek a késedelmes fizetések beérkeztek a hat tagállamtól, és így jutottunk el 5,7 milliárdig, amit újra el lehet osztani a tagállamok között, a 28 tagállam között. A második dolog, ami szintén nagyon aktuális, az, hogy megnézzük a 2015-ös egyenlegeket a HEA és a GNI esetében, az összes tagállamra lebontva, és ebből kiindulva számoljuk a becsléseket arra vonatkozóan, hogy a tagállamok milyen hozzájárulást fizetnek majd be a költségvetésbe ebből 1,4 milliárd euró jön ki. A harmadik elem pedig, ami szintén nagyon releváns, az, hogy figyelembe vegyük az esetleges további bevételeket, a vámunióból származóan ugye az vámok, büntetékek, büntetések, illetékek, illetve a versenypolitika szabálytalan alkalmazása vagy alkalmazásának hiánya miatti büntetések, és a 0,8 milliárd euróval magasabb most a vám és illetékbevétel a becsültnél, illetve a kamatokból és bírságokból befolyó összeg is másfél millió, milliárddal több, mint ami eredetileg becsült érték volt a költségvetés tervezetben. A 8-as költségvetés tervezetben az Európai Adatvédelmi Szolgálatra vonatkozóan is van egy tétel. 123 ezer euróval csökkennek a kiadásaik, és ez is csökkenti tehát az összkiadásokat. Most akkor visszatérnék a bevételi oldalra, és Gájer és Kremer urak által feltett kérdésekre egy valamivel kapcsolatban fogalmazzunk világosan. Miről van most pontosan szó? Gyakorlatilag egyfajta pénztárosi kérdés ez, a bevételek és ezek kiigazítása aminek semmilyen közvetlen kihatása nincsen a kiadási oldalon az előirányzatokra, amelyek már benne vannak a költségvetésben. A költségvetési rendszerünk ugyanis úgy néz ki, hogy az Európai Uniónak ugye kellenek a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok. A kiadási oldalon ezeket az MFF-be beépített plafon korlátozza, erre vonatkozóan szabályok vannak. A beütemezett költségvetésekhez mérve írja elő a tanács a saját forrásokat, amelyeket a tagállamoktól kell beszedni. És az év során ezeket az értékeket folyamatosan kiigazítják, a vámok, illetékek bevételétől függően, a HÉA és a GNI változásaitól függően, illetve kiigazítást végeznek még ugye a megfelelő értelemben a bevételi oldalon. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy 9,4 milliárddal több euró áll most a tagállamok rendelkezésére. Amit elmondhatunk, az az, hogy a magasabb összeg, ami befolyt a vámokból és illetékekből, illetve bírságokból és egyebekből, amit nem becsültek fel. Ez egy gyakorlatilag egy új elem, ez az összeg, és a tagállamoknak ez kedvez, ez 2,3 milliárd euró. A többi gyakorlatilag azt jelenti, hogy újra elosztjuk a tagállamok között azt a terhet, hogy finanszírozzák a költségvetést. Tehát nem minden tagállam érvezi ennek az előnyeit, vannak kiigazítások, ugye említettem az előbb a GNI, tehát egyes tagállamok többel járulnak hozzá, mások kevesebbel, és így tovább a képletől függően, amelynek alapján a saját forrásokat kiszámítják. Felmerült a kérdés tehát, hogy a bizottság miért nem használhatja fel ezt a pénzt, hiszen úgyis vámokból, illetékekből, illetve a versenypolitikával kapcsolatos bírságokból származik. Azért, mert ez az engedélyezett kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatokat nem befolyásolja. Tehát ahhoz, hogy mi a kiadásokat növelni tudjuk, a tanácsnak és a parlamentnek kell megállapodni abban, hogy nem a hármas fejezetben, hanem a négyes fejezetben növekedjenek a kiadások, akkor ehhez képest a szabályok értelmében kiszámolják a saját forrásokat, ami meghatározza a tagállami eh, hozzájárulási szinteket. És így aztán a pénztárban, idézőjelben oda jutottunk, hogy 2,3 milliárd euróval több van, ezt nem eh, mérték fel előre, de a bizottság ezt nem költheti el, nem költhet többet. Az egyetlen megoldás az, hogyha a költségvetési hatóság mindkét ága a szokásos, ilyenkor szokásos költségvetési eljárásban megállapodik a változtatásban, de hát egy ilyenfajta újrafelhasználás, reciklálás egyelőre nincs itt benne a lapokban. Köszönöm szépen! mondja az elnök. Most akkor látjuk ezt a képet, hát akkor visszakerülünk a költségvetési valósághoz. És az előadó asszonynak adom át a szót. Igaz, hogy amikor a költségvetéssel foglalkozunk, és azt látjuk, hogy a tagállamok felé visszaáramlanak ezek a pénzek, akkor mindig eszünkbe jut, hogy hogyan lehetne ezeket a az összegeket felhasználni, hogyan emlék, hozhatnánk ezt fel a tárgyalásokon, mire lehetne elkölteni, mindig rengeteg ötletünk van. Hát az a tény, hogy gyakorlatilag itt 9 milliárd euróról van szó, nem engedi meg számunkra, nem teszi lehetővé, hogy többet költsünk, a pénzügyi kereteket ugyanis nem határozhatjuk meg, tehát a maguk a szabályok és az előirányzatok nem kapcsolódnak ahhoz, hogy megvan ez a 9 milliárd euró. Ugyanis a plafonokat kellene megemelni, meg lehetne próbálni valamit tenni, de nagyon-nagyon nehézkes lenne, és az, hogy az MFF-et megváltoztassuk, hogy itt változtatásokat tudjunk eszközölni, az az szinte lehetetlen, tehát ragaszkodjunk inkább a 2016-os évhez, vagyis hát figyeljünk erre oda. Ez a technikai oldala a dolognak, a másik a politikai oldala, vagy a gyakorlati oldala 9 milliárd euró, akkor is, hogyha ha csak 2,3 milliárd az illetékek bírságok, stb., amit, amit nem terveztek be, nem becsültek fel, azért ez mégis befolyásolja a tárgyalásokat a tanácsa, mert azért nem mindegy, hogy hogy ülünk le tárgyalni, hogy 9 milliárd eurónyi többlet van, vagy 9 milliárd eurónyi hiány. Tehát most legalább könnyebb helyzetben leszünk, amikor majd a tanácssal leülünk tárgyalni, ez legalább biztos. A tanácsnak javasolhatjuk például azt, hogy mivel rendelkezésre állnak további összegek, és hogy ez a bírságok, illetve az Európai Unió által kiszabott bírságok és egyebeknek hála folyt be, akkor a 28 tagállam használhassa fel ezt, vagy legalább olyan-olyan arányban, ahogy az befolyt, ezt például küldhetnénk, ezt az összeget átutalhatnánk mondjuk a vagyonkezelői alapba is, mert a tagállamoknak úgyis hozzá kellene járulniuk ehhez, vagy az élelmiszersegély programot javasolhatnánk még, mert a Food Aid program most tett közé nemzetközi felhívást, hogy hiány támad náluk. Ezt ezt a javaslatot megtehetnénk-e a, a tanácsnak, tehát például oda is e, irányíthatnánk ezeknek az alapoknak, a forrásoknak egy részét. Ugyanis ezek a programok igen csak finanszírozás éhesek, finanszírozás igényesek. Tehát politikai szinten mondom, hogy tehetnénk javaslatokat a tanács felé, és akkor reménykedhetünk abban, hogy ezt jól is fogadják majd. Nos, a, az előadónak lehet, hogy igaza van. Tehát ugye a kérdés az az, hogy mi történik ezzel, megjelenik-e ez az Európai Unió költségvetésében, megjelenik-e majd ez a, a tagállamok költségvetési sorainál, tehát a saját nemzeti költségvetéseikben, vagy hogy lesz ez, vagy az Európai Fejlesztési Alapon keresztül, hát az igaz, hogy két milliárd euró biztos, hogy nem fog elveszni, tehát valahogy vissza fog jut a, jutni a tagállamokhoz, és hogyha az állam, a tagállamok finanszírozhatnak valamit, és nem pedig a határőrizetet és egyebeket, akkor pedig arra szükség van, akkor erre meg kell találni a forrásokat. Nyilván mindenki nagyon örülne annak, hogyha lenne még két milliárd eurója, amivel kalkulálhat. Tehát azt kell megvárnunk, hogy kiderüljön, hogy most ez minek fog minősülni, Európai Uniós forrásnak, vagy pedig már tagállami nemzeti forrásnak. Függetlenül attól, hogy hova kerül végül ez a, hova kerülnek ezek a források, hagyhatjuk, de persze a hosszas és frusztráló tárgyalások, amelyeket tavaly folytattunk, azt hiszem, megad, megadták nekünk a tapasztalatokat. Nem tudom, hogy valaki hozzá kíván-e ehhez szólni. Nagyon röviden, elnök úr, egyetértek a az elhangzottakkal, mármint az előadó asszony által elmondottakkal, csak egy valamit szeretnék hozzátenni ehhez a témához. Szeretném kihangsúlyozni, amit ön is mondott. Nagyon világos és nagyon határozott a politikai üzenetünk. Azt elmondhat, látjuk mindenképpen, hogy ennek a parlamentnek igenis nagyon határozott kívánalmai vannak, ha az állampolgárok érdekeinek védelméről van szó, és igenis keményen és szigorúan fogja folytatni a tárgyalásokat a tanácssal. Most pedig egy olyan helyzet adódott elő, amely a maga nemében rendkívüli, rendkívüli a költségvetésre tekintve, a politikai helyzet is rendkívüli. Itt a lehetőség, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel most Európa szembe találta magát, és gyakorlatilag ez egy ígéret, amivel meg kellene, hogy kezdjük a munkánkat, tehát, hogy mindenképpen a realitások talaján maradva kérni fogjuk a reakciót. Hát, hogyha nincsen más kérdés, akkor mindenképpen foglalkozunk azzal, hogy, hogy, tehát, hogy tudjuk, hogy a tagállamokban a migrációs politikával kapcsolatban milyen költségek vannak, tudjuk meg, hogy az Európai Fejlesztési Alapon keresztül majd mi megy, milyen hozzájárulást fizetnek a tagállamok, és így tovább. Erről most készül a dokumentum, és az eszmecserénkben már elhangzott többször, hogy nagyon nagyban számítunk a félidős felülvizsgálatra. Euh, Kérdezi az elnök, hogy a bizottságnak van-e kiegészítő megjegyzése, vagy ezzel kapcsolatban minden világos. Köszönöm, és László úrnak, a Human Erőforrás igazgatónak, illetve kollégájának, az amerikai térségért felelős európai külügyi szolgálati képviselőnek. Ők fognak beszámolni arról, hogy milyen körülmények vezettek a különleges tanácsadó felvételéhez a kolumbiai békefolyamatot támogatandó. Ki fog szólni, Larsen úr, vagy pedig kollégája? Que l'idée c'était moi, Bjorn Larsen ki Azt gondolom, hogy Larson úr volt az eredeti, ugye? Ő ötlet, hogy ő beszéljen erről. Köszönöm, elnök úr. A főképviselőnek az a szándéka, hogy Gilmore úr személyében, aki volt ír külügyminiszter, és a miniszterelnök helyettes, tehát őt külön megbízottnak nevezné ki, a kolumbiai béke folyamatért lenne felelős, és az EU támogatását koordinálná ebben a béke folyamatban. E, én úgy látom, hogy önöket leginkább a Gilmore úr díjazása érdekli. E, nos, az eredeti ötlet az, hogy november 1-én áll munkába, és e, alapvetően Írországból végezné a munkáját, természetesen sokat utazna, de Írországból végezni ezt a munkát alapvetően. E, és e, igazándiból nem is főállásban csinálná ezt, hanem e, minden két hónapban két hét lenne a munka. Hogyha egy évvel számolunk, akkor összességében 84 munkanapról van szó. És gyakorlatilag napi díj alapján kapná a pénzét. Ez egy AD16-os napokra leosztott fizetésnek felel meg, tehát amennyiben tényleg ennyit dolgozik, akkor éves szinten mintegy 50 ezer euróról van szó. Nyilván a kiküldetési költségeket is fizetnünk kell, ugyanakkor titkári támogatása külön nem lenne, hanem vagy a bogotai delegáció, illetve a brüsszeli bázis titkári szolgáltatásait használhatná természetesen be kell jelentenie az esetleges összeférhetetlenségeket, stb. Tehát az érdekeltségeit be kell jelenteni. Összességében tehát ilyen körülmények és feltételek mellett végezni Gilmore úr a feladatait. Köszönöm, Döpré úr következik. Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam a külügyi szolgálat eh, képviselőjének a mondandóját E, és azt mondta, hogy ugye minket bizonyára a díjazás érdekel. Hát e, ez igaz végül is, de a díjazásnak csak akkor van értelme, hogyha maga a kiküldetés vagy a feladat e, értelmes. Egyfelől tehát ott van a költség, másfelől viszont az, hogy van-e értelme ennek a feladatnak. Három kérdést tennék fel. Van-e delegációja Bogotában az EU-nak? ez a delegáció képes-e közvetíteni a béke folyamat és az Európai Unió között. Mert ha nem, akkor ennek a delegációnak sok értelme nincs. Nem, tehát igazándiból azt nem tudom, hogy mi a hozzáadott értéke Gilmore úrnak a delegációhoz képest. Azt könnyen megérteném, hogy akkor küldünk egy külön megbízottat, hogyha valamelyik fél, aki részt vesz a béke folyamatban, ezt kérte, vagy kifejezte az érdeklődését. Tehát kérte azt, hogy az Európai Unió egy képviselője legyen, vegyen részt, a, vegyen részt ebben a, a közvetítésben. Nyilvánvalóan, hogyha ez így van, akkor erről dokumentumok vannak. Tehát a kolumbiai fél kérte ezt. A harmadik pedig egy általánosabb jellegű megfigyelés, az az, hogy nagyon sok speciális megbizottunk van, külön megbizottunk van, akik mindenfajta küldetéseket teljesítenek, általában ezek volt miniszterek és volt biztosok, E, felmerül bennem a kérdés, hogy, hogy az Európai Uniónak a küldetése az, hogy e, ilyen legyen mondjuk e, nagy tudású embereknek legyen egyfajta recikláló helye. Eh, Köszönöm, Elnök úr, néhány kérdést szerettem volna hozzátenni. Nagyon precíz és részletes kérdések ezek, illetve vélemény. Döpré úr véleményét osztom. Ehhez tennék csak tehát egy-két kiegészítést. Egyetétek azzal, ugye mi vagyunk a kompetens bizottság, de hát pontosan tudnunk kell, hogy milyen remunerálás megfelelő, tudnunk kell, azt is, hogy ezen személyek milyen feladatokat fognak majd kapni, illetve hogy ennek a kérdésnek valóban mi van a hátterébe, ezt kell tudnunk, és négy kérdésem van. Először is azt szeretnénk pontosan tudni, hogy az Európai Unió általánosságban már hány embert foglalkoztat. Például Kolumbiá, Kolumbiában annak érdekében, hogy ezzel az ügyel foglalkozzanak, ezzel az országgal fenntartott kapcsolatainkon dolgozzanak, tehát hogy tudjuk, hogy már mennyi forrást fordítunk erre a területre. Hogyha a bizottság lenne szíves pontosítani azokat a feladatokat, amelyeket ez a különleges megbízott kapna, mert hát ez a bevezető az tényleg egy ilyen általános leírás volt, és nem ment részletekbe. Tehát nem biztos, hogy szükséges legyen, hogy szükséges az, hogy ebben az időszakban Kolumbiába tartózkodjon, hiszen ha jól értettem, akkor Írországból fog dolgozni leginkább, és majd egy-két útra Kolumbiába megy ha jól értettem, és aztán a béke folyamat, hát ugye nem, nem mélyültem el teljesen a részletekben, de a koordinátori ülésen felmerült már ez a napirendi pont, és felmerült az a kétség, hogy a kolumbiai béke folyamat már egyébként is eléggé előre haladt, tehát hogy lehet, hogy nem igazolja a jelenlegi helyzet azt, hogy az Európai Unió, mint szereplő jelen kell, hogy legyen ebben. És Döprék kollégám is utalt erre, tehát hogy a két fél a békefolyamatban tárgyaló két fél fogalmazta meg esetleg ezt a kérdést, vagy kérést az Európai Unió felé, vagy sem, hogy vegyen részt a folyamatban. És az utolsó kérdésem pedig az, hogy egy volt ír miniszter mennyire kompetens Kolumbiával kapcsolatban, ez számomra nem elég világos. Köszönöm szépen. Autre question? J'aurais une petite question complémentaire. Euh, Köszönöm, egy kis kiegészítő kérdésem van. A, tagállamok fenntartják ugye a saját külpolitikájukat, amellett, hogy az Európai Unió is törekszik egy saját külpolitikára, ami pedig az Európai Unió kolumbiai szerepét illeti. Tudná-e a, a külügyi szolgálat felvilágosítást adni azzal kapcsolatban, hogy a többi tagá a tagállamaink hogyan folynak bele ebbe az ügybe, illetve milyen milyen emberi erőforrások állnak rendelkezésre Kolumbiában, miközben ugye tudjuk, hogy a tagállamok egyébként arra törekednek, hogy bezárjanak nagykövetségeket, ezzel spóroljanak, illetve egyesítsék erejüket külképviseleteken. Uh, thank you, Mr. Chairman, and thanks for those... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kérdéseket. Lehet, hogy néhány kérdés egy kicsit meghaladja az én hatásköreimet, úgyhogy majd a kollégámnak is átadom a szót, hogyha megengedi. Először is a 123-as cikket említettük, és remélem, hogy sikerült most már tisztázni a kérdéseket, és sikerült mindenki megfelelően értesíteni. Igen, van egy delegációnk Bogotában, hogy megválaszoljam az első kérdését. Nem tudom pontosan megmondani, hogy Kolumbiával összesen hányan foglalkoznak, mind a delegáción belül, mind itt Brüsszelben, de utólag mindenképpen eljuttatom az információt. Ez egy célzott művelet, ha úgy tetszik, egy konkrét aspektusra irányul. Gondolom nem csak Írország és Kolumbia közötti missziókról lesz itt szó, lehet szó akár másokról is, tehát nem csak a bogotai delegációhoz kapcsolódik mindez. De igaz, van ott egy delegációnk. someone mentioned beaucoup d'envoyés spéciaux. no, not really. I, I, I cannot speak for the Commission, but I mean this is uh, basically the. Ami az, ami az új külön megbízottak eh, kinevezését illeti, vannak eh, megbízottaink, illetve munkatársaink, akik különböző részterületekkel foglalkoznak. Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy nincs nagyon sok, illetve túl sok külön megbízottunk. Ami az erőforrásokat illeti, erre már kitértem röviden, ami az elnök úr megjegyzéseit illeti, amelyeket a vége felé tett. Természetesen ez engem is nagyon sokat foglalkoztat. A világon 140 helyen működtetünk delegációt, hogyan tudjuk ezt megindokolni, Elindult egy folyamat, amely jelen pillanatban is zajlik, évtizedekbe fog telni, míg létrejön egy tökéletes rendszer, de nyilvánvalóan a tagállamok érdeke is, hogy szorosabb legyen az együttműködés. Nem csak a fizikai kollokációt kell itt megemlíteni, hanem azt is, hogy sok tagállamban nagyon nehéz a pénzügyi helyzet, sok tagállam kéri, hogy a diplomáciai tagozatát, illetve külképviseletét ugyanabban az épületben helyezhesse el, ahol a miénk is van. Elindult tehát egy ilyen folyamat. Nagyon sok mindent érint ez a kérdés. Szívesen beszélnék erről részletesebben, és te talán nem is érdemes erre több időt pazarolni, talán inkább a kollégámnak adnám meg a szót, aki a politikai oldalról fog majd beszámolni. Eh, nem tudom, hogy ha most nem tud gyorsan válaszolni, akkor a következő, az elkövetkezendő egy-két hónapon belül lehetne erről részletesebben beszélni, hogy mi is itt az Európai Uniónak a célja, mert ugye egyrészt ott vannak az EU képviselői, aztán ott vannak a tagállami képviselők, és akkor jönnek ezek a külön megbizottak. Ez egy alapvető kérdés, és akkor Sefer úrnak adom meg a szót, aki a politikai jellegű aspektusokról beszél. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy elég röviden tudok válaszolni, mert kolumbiai elnök értékítéletén is múlik mindez, hogy ő mennyire gondolja, hogy előre haladottak a béketárgyalások. Nos, ő egy megbeszélés során kifejtette Mogherini asszony előtt azt a vágyát, hogy legyen egy személyes képviselője a főképviselőnek, aki a béke folyamattal foglalkozik, miután a béke megállapodást aláírták és az elmúlt hetekben komoly haladást értek el a tárgyalásokon. Azt reméljük, hogy viszonylag rövid időn belül ez a béke folyamat eredményt fog hozni, ezért is Santos elnök ezt a megkeresést intézte Mogherini asszonyhoz. Az ön válasza úgy látszik további kérdéseket vett fel, Döpré úr. Én, engem nagyon érdekel ez a válasz, mert ezt kérdeztem az elejétől fogva. Nyilvánvaló, hogy megbízok a főképviselőben, ugyanakkor a dosszióban eh, nem áll az egyértelműen ott, hogy a kolumbiai hatóságok kérték eh, ennek az embernek a ottani jelenlétét, eh, aminek így van értelme, eh, tehát hogyha ők kértek, akkor ez a politikai játszmába, a diplomáciai játszmába beletartozik, eh, és örömmel hallom, hogy konkrét kérést kapott a kolumbiai elnöktől a főképviselő arra vonatkozóan, hogy nevezzen ki egy személyes képviselőt. Ehm, a, ha jól hallottam, akkor, akkor, akkor itt, itt tényleg csak a béke folyamatért lenne felelős Gilmore úr, ugye? Vagy van másik, vagy van másik ilyen küldetése? Nos, nyilván egy egyeni, egyéni, nagyon konkrét küldetésről van szó. Döpré úr, akkor ez most világos, ugye? Nem volt világos, de úgy tűnik, hogy egyre világosabb lesz. Nos, akkor itt örülünk annak, amit hallottunk. Van-e valami más kérdés? Nincs. Köszönöm, uraim. Azt gondolom, hogy ilyen körülmények között egy fenntartás nélküli pozitív véleményt tudunk majd megfogalmazni, amikor majd szavazunk. Akkor szavazunk tehát. Kártyával fogunk szavazni. 11.30-ra volt hírva? Nos, akkor addig felfüggesztjük az ülést, úgy látom, vagy úgy gondolom. Je voudrais vous confirmer notre réunion du 27 octobre. Megerősítem azt, hogy Strasbourgban október 27-én 14 óra 15-kor a Libével együtt tartunk egy ülést erre már egy terem is van, és tolmácsok is lesznek. Alors, notre rapporteur général... Általános raportőrünk azt javasolja, hogy most szavazzunk? Azt gondolom, hogy megvagyunk annyian, hogy ez a szavazás érvényes legyen. Eh, akkor szavazhatunk most? Kérdezem a többi képviselőt, eh, mert eh, lesznek olyan kollégák, akik 11.30-kor fognak megérkezni, és valószínűleg mérgesek lesznek ránk. Geyer úr, Geyer úr lenne egyébként az elnöke annak a, az újraindított ülésnek, mert én nekem 11-kor buzekurat kell helyettesítenem. Akkor folytatjuk a munkánkat. Nous les avions laissés, és pedig ott, ahol hagy, abba hagytuk, Heider Gerdia Zabálnak adom meg a szót, aki a transferekről beszél, az átcsoportosításokról. Köszönöm szépen. Nos, az egyelőre fel nem használt erőforrásokat arra kívánjuk fordítani, hogy javítsuk ezeket a projekteket, és én azt javasolnám, hogy pozitívan szavazzunk. Il y en a qui ne veulent pas voter parce que j'ai 13, 13 euh, cartes introduites. 13 euh, dugták be a szavazókártyát, de csak 11-en szavaztak. Bon, bien le scrutin est clos. Akkor lezárom most a szavazást. Le transfert est adopté par... Akkor ezt az átcsoportosítást 9 igen szavazattal, 2 ellenében egy tartózkodással megszavaztuk. Je donne maintenant la parole. Most akkor megadom a szót a többi fejezet vonatkozásában Gerard Töprének, mert Mónika Holmájert ő képviseli most, e, kapott felhatalmazást. E, a meglepett a reakció, e, de nagyon jó kollégák vagyunk, tehát három átcsoportosítási kérelem van, ezeket eh, Holmeier asszony eh, nyújtotta be, a régiók bizottságáról szól kettő, egy pedig az EGSB-ről. Ezeket eh, nagyon figyelmesen megvizsgáltam, és gyakorlatilag az el nem költött pénzeket csoportosítjuk át. Itt e, bútor költségekről van például szó, amelyeket e, nem költöttek el, mik, és ezeket a pénzeket tehát leginkább biztonságra, biztonságtechnológiára, információs biztonságra kívánják költeni, amely egyéb, amelyek egyébként olyan célok, amiket bátorítunk, tehát miután megvizsgáltam ezeket az átcsoportosításokat, azok objektíven észszerűnek és indokoltnak tűnnek, tehát a 26-os cikk értelmében nem kell a konkrét összegekről szavaznunk, tehát amennyiben mindenki egyetért, akkor ezeket az átcsoportosításokat szavazás nélkül jóvá hagyjuk. Nincsen semmi eh, elmondani valónk a eh, ingatlan ügyekben, és úgy látom, hogy egyéb napi rendi pontra sem jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy október 27-én lesz az ülés, majd utána eh, novemberben Brüsszelben 9.30-tól, tehát november 12-én 9.30-tól, és aztán pedig november 19-én 9-től, eh, bocsánat, nem 9.30, hanem 9-től. Köszönöm az ülést, ezzel berekeztem.